le train de Paris était à l'heure. Guten Morgen. Jó reggelt, kívánok. hölgyeim és uraim, kolléganők és kollégák. Ma sok szavazással tűzdelt délelőttünk van, és elég sok téma van a napirenden, és eh, éppen ezért mindenkit szeretnék üdvözölni, tehát jóval erősebbek vagyunk, mint tegnap délután, de tegnap délután is nagyon érdekes volt. Lenne egy javaslatom a napirend megváltoztatására. Rovana Plumb arra kért, hogy az ő indítványáról tehát az egyetemes szolgáltatás és a 112-es helyet szavazunk, az len, ővé lenne a 13-as, és szeretne egy másik jelentést is bemutatni egy másik bizottságban. Tehát eh, akkor a 7-essel kezdünk, hogyha nem eh, nincs kifogása, utána a 13-as, és utána jön a 8-as, 9-es, és így tovább. Tehát nincsen kifogása ellene senkinek, és akkor a többi kolléga is gondolom magával hozta a kártyáját, népszerinti szavazások is lesznek. Tehát, hogyha valakinek nincs itt a kártya, akkor azonnal szaladjon ki és hozza be. Egy másodperc. So, dann geht's also los. Akkor kezdjük. Tehát a hetes pont, egyetemes szolgáltatás és a 112-es segélyhívó szám, az előadó José Manuel Fernández, és most elkezdjük a szavazást. Az egyes módosító Hannu Takkula tollából mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizennégyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk ezt is. 23-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 27-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most a Záró szavazás következik, elektronikusan megnyitom a szavazást. Akkor most lezárom a szavazást. 56-an mellette, egy ellenszavazat, nincsen tartózkodás, gratulálunk Fernandes úrnak, az előadónak. Tehát eh, gratulálunk a 112-es segélyhívó számhoz, valószínűleg sok embernek segít majd Európában, hogy egy egyetemes számunk van, amelyet felhívhatunk. Akkor, ahogy említettük, most előre hozzuk a 13-as napi rendi pontot, az energia infrastruktúra prioritások 2020-ig, és azt követően az előadó Rovana Plumb most pedig szavazunk az egyes módosító Gerbrandi úr jegyzi. Még nem? Was ist los? Mi történt? A néppárt még a szavazási listát osztja ki. <laughs> You can take mine, no problem. I can give you. I can, huh? I can give you. <laughs> Tehát akkor nem szükséges a frakciók között listát cserélni, hiszen eh, időközben Schnellhardt kolléga is megkapta már a szavazó listát, tehát Schnellhardt asszony itt van? Még mindig nincs.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 So, es sieht so aus, Úgy néz ki, hogy mindenkinek megvan a szavazólistája, akkor természetesen kezdhetjük a szavazást. Ismét az egyessel kezdjük. Gerbenyen Herbrandi módosítója mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes. Mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellett ellene tartózkodás elutasítva. Hetes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es. 8-as ellenőrizzük. A néppártnál egyel többen vannak a kelleténél. Most jó. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A 8-ast elutasították. 9-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a tízest. Abstimmung beendet. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 12-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 4-es mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14 dafür. A 14-es mellett, ellene, elfogadtuk. 15-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellett,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 Elutasítottuk, igen. 23-as mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 24-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 25-ös mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. 26-os mellett. Ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. A 27B mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29-es mellett, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 31-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 33-as mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. És most megérkeztünk a zárószavazáshoz. Megnyitom a szavazást. Abstimmung beendet. Lezárom a szavazást. 56-an mellette, hárman ellene, egy tartózkodás. Gratulálunk Rovana Plumbnak, az előadónak. És sok sikert az Empel bizottságban a további munkához. És én köszönöm a titkárságuknak, akik előkészítették ezt a szavazólistát, és nagyon sokat dolgoztak már a szavazás előtt. Akkor folytatjuk a nyolcassal. És most pedig az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20%-ot meghaladó mérséklésére irányuló lehetőségek elemzése és a kibocsátás áthelyezés kockázatának vizsgálata. Bas Eichhout a előadó. Ja, ja wir haben äh, einen Antrag auf Rolk. Itt van egy népszerinti szavazásra irányuló kérés, létezik a bizottságunkban az ügyrend alapján, és pedig a kettes és a kettes A módosítóknál. Szeretném megkérdezni, hogy valakinek van-e kifogása az ellen, hogy itt név szerint szavazzunk. Tehát ez fordítva zajlik, tehát egy negyednek kell jelentkezni, ha akarnak, tehát ez 16 embert jelent konkrétan, hogyha név szerinti szavazást szeretnénk. Tehát ez több, mint 16, nagyon szépen köszönöm. A név szerinti szavazást tehát elfogadtuk. Igen. Akkor indulunk az egyes kompromisszummal. Tehát az egyes számú kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A kettes kompromisszum. Igen, ez a név szerinti, tehát akkor név szerint elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. 53 mellette, 7 ellene, egy tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor áttérünk a egyes konszolidált módosítóhoz. Ez, ez, most ez a 2A? Igen, ez a 2A. Na, akkor itt megint név szerint lesz, tehát ez az egyes konszolidált módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 36 igen, 27 nem szavazat, nincsen tartózkodás, elfogadtuk. Akkor áttérünk a hármas kompromisszumra mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A négyes kompromisszum mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum. El mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenkettes kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellett, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Na most, ez megkönnyíti a munkánkat, és pedig jelentős mértékben. Most itt jó hátra lapozunk örömteli módon, hiszen nagyon sok kompromisszumot tudtunk kötni, Nálam ez a 11. oldal. Ez ist jedenfalls paragraf 2a neu, amendment 98. Sabine Wilz. Und zwar ein Sabine Wilz, és pedig eh, itt részenként szavazunk eh, a 98-asról, ki támogatja az első részt. Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. Második rész mellett igen, okofogyott, okofogyott a második rész. Akkor folytatjuk a 101-es módosító Oreste Rossi mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 102-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 103-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 104-es mellett, ellene. Tartózkodás ellenőrizzük a 104-est. Ein EPP zu viel? Egyel több néppárti van, úgy látom. Igen, lezárom. Elutasítva. 27, igen, 34 nem. 105-ös, mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 106-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 107-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 108-as több részben, 108 per 1 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Aztán jön a harmadik rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 109-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következő oldal következik, az 5A, a 118-as módosító két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 129-es, nem 119-es, ellene mellette Tartaszkodás? elutasítva. A 122, a 123 mellette ellene tartozkodás elutasítva. Aztán következik a 126-os mellette ellene tartozkodás Ezt inkább ellenőrizzük a 126 os Abstimmung. A szavazás. Bezárom. Hát, nagyon szoros, de elutasítva. A 124-es mellette. Ellene ezt is ellenőrizzük a 124-est. A szavazás megnyitom. A szavazást lezárom. Most más volt az eredmény, elfogadtuk. Két kollégának nincsen szavazókártyája, nem tudjuk, hogy pontosan mi volt az eredmény, de hát jó, akkor okafogyottá válik a 125-ös. A 128-as következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 129-es mellette <clears throat> ellene tartózkodás elfogadva. 130-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 131-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 136-os mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. A 136-ost ellenőrizzük. Egy néppártival többünk van. Még mindig. Jó, most bezárom a szavazást. Elutasítva. 135-ös több részben. 135 per 1. Mellette. Ellene ellenőrizzük a 135 per 1-est. Bezárom. Elutasítva. Második rész mellette. fogyott válna? Nem fogadtuk el. Jó, tehát a második rész okafogyottá vált. A 135 per 2 tehát. 134-es mellette. ellene, tartózkodás elfogadva. 132-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 132 per 2 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Száz harminchetes. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 138-as és lehet túl szeretné, hogy ellenőrizzük a 137-est. Jó, akkor a szavazást benyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Aztán jön a 138-as első része mellette. Ellenem tartózkodás elfogadva. Második rész mellette Ellenáll tartozkodás elfogadva. 139 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 140-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 141-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 142-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 143-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 143-ast. A szavazást bezárom. Meg kell ismételnünk, mert az utolsó másodpercben egyel több néppárti volt. Na, még egyszer előről megnyitom a szavazást. Hát, pehjük volt, jó lett volna. Megint egy volt, több van. Jó, most rendben. Ugyanaz az eredmény, elutasítva. 144-es, a François Grosztett mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadva. 145-ös mellette. Ellenem, Tartózkodás elfogadva. os mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 149-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 148-as több részben, első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. A második rész okafogyottá válnék. 147-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 150-es, 1-es első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 152-es fogyottá válnék, 151-es Első rész. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Százötvenhármas mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 10A bekezdés 164-es, 165-ös, mely kik támogatják ezt a kettőt, 164-165, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Jó, rendben. Ellenőrizzük akkor. A szavazást lezárom. Elutasítva. 166-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 167-es szóbeli módosítóval egybekötve mellette, ellene, tartózkodás nem világos. Nem láttam liberális kezet. Nézzük meg, tehát a szavazást megnyitom. 167-esről megint egyel több néppárti van. A szavazást bezárom. Elutasítva. 168-as mellette So, weil ist ja abgelehnt, das kommt der Originaltext. Jön az eredeti szöveg, 167-es eredeti, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadva. Ellenőrizzük. A szavazás bezárom. Elutasítva. Na, 168-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Az itre egyes. Mellette ellene tartozkodás elfogadva. Itre kettő. Mellette ellene tartozkodás elfogadva. Itre négy. Itre három. Mellette ellene tartozkodás elutasítva. Itre négy, mellette, ellene, tartaszkodás, elfogadva. Ittre hat, mellette, ellene, tartaszkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik. Üdvözlöm a román Szizé asszonyt. Ő volt ugye a jelentéstevője ennek a jelentésnek. Most pedig a 220-as következik mellette. 220-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Jó, ellenőrzök a 220-ast. Szavazás lezárjuk. Elutasítva. Hárman nem szavaztak. 64, 61-nek van kártyája, hát nagyon szoros. Ittre 9-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Ittre 11 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 17-es, ittre 17-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Itre 169-es mellette, nem, ellene, tartózkodás elutasítva. 170-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 171-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 173-as, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 174-es két részben, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a második részt. Megint egyet több néppárti van, kettővel több néppárti van. Jó, most rendben. Lezárom a szavazást. 31 a 31 arányban egy tartózkodás mellett elutasítva. Hol is voltunk? Most pedig a 175-ös első rész mellette ellene tartózkodás, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Harmadik rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 176-os mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadva. 177-es mellette, első rész, bocsánat, 177 per 1 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész, mellette, a második okafogyottá válik, úgy látom, és a harmadik is. jó 178 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 179-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 180-as két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a második részt. Megint egy volt több. Nagyon szorgosak a néppártiak. A szavazást lezárva megállapítom, hogy elutasítva a 181-es. Mellette ellene tartozkodás. elutasítva. 183 első rész mellette ellene tartozkodás. elfogadva. Második rész mellette ellene tartozkodás elfogadva. 184-es mellette ellene tartozkodás elfogadva. 185-ös mellette ellene tartozkodás elutasítva. 186-87 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 188-as első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, a velik jó. Akkor Száznyolcvankilenc mellett. elutasítva. Itre 18 mellette, ellene Tartozkodás elfogadva. Itre 27-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 197-es szóbeli módosítóval együtt mellette ellene tartozkodás elfogadva. Ittre 36. Ellenőrizzük. Jó. A 197-est ellenőrizzük. Megint egyel több népártét, hát ezt tisztázni kellene most már. Ennyire buzgók vagytok. Elutasítva. A 197-es elutasítva. François Grosztetnek nagyon jó a szeme ma, nagyon nézi, hogy mi történik. Hát meg is éri, látjuk az eredményen. Itt 36-os első rész. Mellette? Ellene? Tartozkodás elfogadva. Második rész. Mellette? Ellene? Tartozkodás elfogadva. 198 mellette, ellene, tartozkodás elutasítva. 199 mellette, ellene, tartozkodás elutasítva. 201 mellette, ellene, tartozkodás elfogadva. 202 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 206 első rész mellette. Elene. Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette. Elene. Tartózkodás elfogadva. 207-es mellette. Elene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 207-est. A szavazás bezárom. Elutasítom. Most pedig folytatjuk a 16A új bekezdéssel, a 217-es utasítóval. Ugye? Jó, mondom. Nincs szavazás. Na, még a 217-esről. 17-es új bekezdés A a 229-es módosító. Mellette, 229-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadva, 34-es ütre mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 230 per 1 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellenem tartózkodás elfogadva. 231-es mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 232-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 233-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 234-es első rész, mellette, ellene, tartozkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartozkodás elfogadva. Második részt ellenőrizzük. A néppártiaknál megint egyel több, na most már jó. Most helyes volt, ugye? Elfogadva. 235 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 237-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 203-4 egyforma, mellette a 203-204 ellene, mell, ellene tartózkodás elfogadva. 228, bocsánat, 328 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 238-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 239 kettő részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 241 mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 242 mellette, 242 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ellenőrizzük. Jó, persze. 242-es, Azt mondanám, hogy elfogadva. Most akkor tisztáztuk, hogy zöld vagy piros a lámpa, most akkor bezárhatjuk. Elfogadva. Hol is voltunk? 244-es és ittre 30-as mellette. Nem, nem. A 243-as következik, jó? Tehát 243-as Holger Kramer mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 243-ast. Abstimmung beendet. A szavazást lezárom. Elfogadva. 244-es és az étre 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 245-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 246 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 247-es mellette ellenem tartozkodás elfogadva. 248-as fogafogyottá válik, 249-es mellette ellenem tartózkodás. Ezt is elfogadtuk, de ellenőrizzük inkább. A 249-eset tehát ellenőrizzük. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 250-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 251-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 252-es és 253-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ittre 21 mellette, ittre 19, pontosabban, ittre 19 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ittre 21 mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Ittre 28 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ittre 29 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ittre 32 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Itre 31 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Itre 35 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Itre 37 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 117-es. Igen, itt van még az ITRE 38-as első része, erről is szavazunk mellette. Ellene. Hát ez egyáltalán nem egyértelmű, úgyhogy ellenőrizzük inkább. A szavazás a néppártnál egyel többen vannak. Lezárom a szavazást. Rendben. Ez azt hiszem, hogy tiszta. Úgyhogy senki se jelentkezzen. Rendben, 117-es első része mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 254-es, ellenőrizzük. A 117-est ellenőrizzük. Az első rész. Erről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik a második rész, mellette kiszavaz ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 254-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 255 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 257-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ittre 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ittre 44 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 259 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 260-as első része mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük inkább. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 261-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Ez beendet. Lezárom a szavazást. Elfogadt elfogadtuk, de jó páran nem szavaztak. Rendben, elfogadtuk. 262-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A néppártnál egyen többen vannak. Most már rendben van. Elutasítva. 263-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ittre 41-es mellette. Ellene Hát nem látom egyértelműen, tehát még egyszer itt egy mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 273-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 21-es bekezdés, 284-es első része mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Az első részről szavazunk. Lezárom a szavazást és ezt elfogadtuk. Mindenki emelje fel a kezét itt elől is, mert senki sem emelte fel a kezét, úgyhogy ezt nem lehet látni, nem látjuk az eredményt. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 285 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 286 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor a 286-osat ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettő 83-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 294-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 295 első része mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 296 és 97 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Rendben, akkor ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 298-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ittre 40-es második része mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Huszonhat új bekezdés, Bass Aikut 318 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 320-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 321-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 323-as mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 3.22-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást és ezt elfogadtuk. A következő fogyottá vált. 326 a következő, mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 327-es mellette. Ellene. Ugyanaz az eredmény gyakorlatilag, úgyhogy ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Megnyitom. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 3, 29 es mellette. 3, 29 es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 3, 30 as 3.30-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 3.31-es, ellenőrizzük a 3.30-ast. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 3.31-es mellette ellene, tartózkodás, elfogadva. a 47 első része, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Itt a 48 mellette, ellene Akkor inkább még egyszer. Tehát ittre 48, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ittre 49 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 300, ellenőrizzük még egyszer, inkább François, mindent ellenőrizzünk, rendben. Tehát a 340. Mindenki szavazott, akkor lezárhatom. Ezt most akkor elfogadtuk. A következő okafogyottá válik. 339-340 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Tudtam, tehát akkor megnyitom a szavazást, lezárom, látod? De nincs itt mindenkinél a szavazókártya, úgyhogy más az eredmény. Rendben. Most a 341-ről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hol is tartunk? 343-as a következő, mellette. 343-as. 343-as tehát. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 344-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 345-ös mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 346-os mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 347-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Itt 51 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 348-as mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 349-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. Lezárom a szavazást és ezt elfogadtuk. Három es Gardini Berlato több részenkénti szavazással első rész mellett kiszavaz. Ez is okafogyottá válik az egész? 353-as okafogyottá válik. 355-ös a következő. Mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 356-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 357-es szóbeli módosítással mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. Az eredeti szöveg mellett kiszavaz. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Itre 50-es mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 360-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 358-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elfogadva. Rendben, ám legyen. Úgy tűnik, hogy ma mindent ellenőrzünk. Mindenki szavazott, még néhányan nem szavaztak, most igen, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Itt 52-es. Tehát a 359-es következik mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás elfogadva. Itt 52-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Még nem, mert igen, akkor lezárjuk a szavazást, és ezt elutasítottuk. 361-es következik, mellette. Ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. elutasítva. Itre 53-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Itre 54 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Itre 55 első része mellette, ellene, tartózkodás elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Itt 56 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. Itt 57, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Itt 58 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Itt 59 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Itre 60-as első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 362-es első része, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig a preambulum bekezdések következnek. Egyes, kettes, hármas és négyes. Ki van mellette? Ellene? tartózkodás elfogadtuk. Ötös. Csak a második rész. Ki támogatja a második részt? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. Akkor a hatos módosító, ellenőrizzük, ellenőrizzük a második részt. Mindenki szavazott? Zárjuk a szavazást. Elfogadtuk. Hát ezt korábban kellett volna meggondolni. Az ötös módosító. Első részről szavazunk, részenként szavazunk. Akkor a hatosra térünk át. A hatos és a hetes az azonos, tehát ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás? Elfogadtuk. Nyolcas mellette. Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Kilences mellett. Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Tízes mellett. Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 11-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 14-es első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 16-os első rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 18-as, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 17-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 19-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. néppártnál egyel több a kelleténél. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 20-as mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 27-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Az ITRE B preambulum bekezdés mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 30-as első rész mellett ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Az S és D-nél egyel többen vannak. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész mellett. Ellene. Tartózkodás Ellenőrizzük. Második rész. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Harmadik rész. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor áttérünk a 39 és a 40-es módosítónál. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. következők okafogyottak, akkor a 42-es mellett. Ellene? Tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 41-es mellett ellen, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Ezt is elutasítottuk. 51-es kitámogatja az 51-est. Ki van ellene? Tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 52-es első rész mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elutasítva. Második rész. Nincs értelme áttérünk az ITRE A preambulum bekezdésére első rész mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor áttérünk az 58-as módosítóra első rész mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 59-es első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es első rész ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 66-os mellett a 65-öst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 65-ösről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 66-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 67-es első rész mellett. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elutasítva. Hatvannyolcas első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, harmadik rész mellett, ellen, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Hát ez fantasztikus volt. Most akkor a végszavazás elektronikusan megnyitom. A néppártnál egyel többen vannak. Mindenki leadta szavazatát? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 44 igen, 14 nem, egy tartózkodás. Gratulálunk Bas Eichhout előadónak. Gratulálunk a munkáért. És köszönöm mindenkinek, a titkárságnak, az árnyék előadóknak. Az ITRE kollégáinak a jelentést. A plénum elé terjesztjük. Köszönöm. Akkor folytatjuk. És pedig eh, a gyümölcslevekkel, ez pedig a 9-es, Karl Schlüter ügyrendi kérdésben. Igen. Szeretném a bizottságot vagy a jogi szolgálatot megkérdezni, hogy az egyes és a kettes konszolidált módosítókkal mi a helyzet. Hiszen eh, itt ügyel, utaltak az irányelvre, és az volt eh, a javaslatunk, hogyha itt a cukrot hozzáadják a gyümölcs levekhez, akkor a termék nevéhez kell fűzni. A parlament konszolidált eh, módosítója ezt megfordította. Tehát, hogyha a cukor hozzáadása csak is eh, az összetevők listáján legyen, vagy pedig tegyük oda, hogy nincsen eh, semmilyen megjegyzés. Tehát ez itt a releváns irányában össze egyeztethető. Tehát igazából, hogyha valami nincs megengedve a termékben, ez megfelel a releváns irányelvnek? Ezt szerettem volna tudni. Az előadója szó. Van az előadó részéről ehhez hozzáfűzni való? Köszönöm szépen. Elnök úr, a cukor tilalma még mindig igaz a természetes, illetve a koncentrált gyümölcsleveknél és sűrítményeknél. Tehát nem, a sűrítményeknél nem. Tehát a sűrítményeknek a definíciójuk alapján egyfajta cukortartalommal kell rendelkezniük. Tehát ami pedig a mézre vonatkozik, vagy a mesterséges édesítőkre. Ezeket csak is a sűrítményeknél engedjük meg, amelyeknek kell tartalmazniuk valamilyen hozzáadott anyagot. Azonban pillanatnyilag az a helyzet, hogy a friss gyümölcs levek esetében 50 g cukrot fűzhetnek hozzá, hogy a savtartalmat kiegyenlítsék. A frakciók ezt mind támogatták, a zöldek kivételével, tehát most szavazunk a 21-es Elnézést, a bizottságtól kérdeztem egy dolgot, nem az előadótól. Most a szavazás közepén vagyunk, és az elnök pedig eh, azt támogatja, amit bemutattak a frakciók, és most arról szavazunk. Hallottuk az előadót? Ez a helyzet? A szavazás közepén nem lehet eh, a szavazáshoz kérdéseket feltenni. Ezt korábban kell megtenni. Schnellhardt asszony hamarabb, jelent, Schnellhardt úr, eh, hamarabb jelentkezett. Igen, az elnöknek igaza van. A szavazás előtt nem lehet eh, okokra rákérdezni. De jogos volt a felvetés. Tehát azt javasolnám, hogy a szavazás után a tematikát még egyszer átvitatjuk. Tehát aki ellene van, akkor ellene szavaz. Ez ilyen egyszerű. Most nem beszélgethetünk el azon, hogy ez megengedhető vagy nem. Tehát akkor aki ellenzi, ellene szavazhat. Oreste Rossi 21-es számú módosítója ki van mellette. Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. 23-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 4-es, 14-es, 4-es kitámogatja, ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük a 25-öst. Lezárom elutasítva. Most áttérünk a híres egyes konszolidált módosítóhoz, ki támogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. És nagy többséggel elfogadtuk. Folytatjuk. Hol? A kettes konszolidált módosítóval. Ki támogatja a kettes konszolidált módosítót? Ki ellenzi? Tartózkodás, elfogadtuk. Akkor áttérünk az Agri 17-esre. Agri 7-esre kitámogatja. Ellenzi. Tartózkodás. Elfogadtuk. 39-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 40-es első rész mellett ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 42-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 9-es. Agri 8-as. 8-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Agri 9-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 6-os mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. 7-es mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 10-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 8-as, 8-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. Agri 12 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. Most akkor 45-ös mellett Ellene? Tartózkodás elutasítva. Agri 13 mellett. Ellene? Tartózkodás elutasítva. Agri 14 mellett. Ellen? Tartózkodás elutasítva. Tízes. Az Agri 14-es ellenőriző. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elutasítva. Tízes módosító. És a 44-es azonos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 47-es szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Negyven a nyolcas mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 16-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Egy 51-es mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosító mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. Agri 17-es mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 54-es szóbelivel mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Egy S és D-vel több van. Most jó, lezárjuk. Elutasítva. Akkor az eredeti szöveg. Ki támogatja az eredeti szöveget? Az 54-es eredeti szövege a szóbeli módosító nélkül. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodik elutasítva? Akkor az 55-ös mellett ellene, tartózkodás elfogadva. 56-os, 57-es, 58-es, 59-es, az Agri 18-as azonosak, kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Hatvanas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 61-es. Tehát szavazunk a 61-esről mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 62-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. Agri 19 mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. 63 os mellett, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadtuk. Agri 20-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 61, 21-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 64-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. Agri 22-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Agri 23-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenötös módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 25-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Agri 26-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os módosító szóbelivel mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor az eredeti 16-osról ki van mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elutasítottuk. Most áttérünk a preambulum bekezdésekre az egyes módosító mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es részenként szavazunk, első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. Az Agri 1-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 18-as, 19-es és tehát a 18 és a 19-es azonos mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Akkor a 20-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellett az agri kettes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 3-asról is szavazunk, el mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És a hármas módosító mellett, ellene, ellenőrizzük a hármas módosítót, Mindenki szavazott? Akkor Lezárom a szavazást. Elutasítva. És akkor most a záró szavazásra kerül sor. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 47-en mellette, 90 ellene, két tartózkodás mellett a második Záró szavazást tartjuk meg, megnyitom. Mindenki szavazott? Még hiányzik néhány szavazat, tehát akkor most lezárjuk. 42-en mellette, 9 ellene, 4 tartózkodással gratulálunk az előadónak, Andrés Perejo Rodriguez-nek. És örülünk már itt az igazi meg a hamis gyümölcsleveknek, amelyeket a piacon megvásárolhatunk. De most már tudjuk a különbséget. So, wir gehen <laughs> zur nächsten Abstimmung. Következő szavazás, a tízes. Kérem szépen, tessék! Köszönöm szépen! Nem gyakran értek egyet teljes széből kánsliter. Amikor igaza van, akkor igaza van. Valóban szavaztunk, és az ő kérdését el kellene jutatni a jogi szolgálathoz, mert lényeges kérdés. Éppen megszavaztuk azt, hogy felcímkézünk olyas valamit, ami tilos, hogy cukrot teszünk hozzá természetes gyümölcslevekhez az olyasmi, mint azt mondanak, hogy nincsen patkányméreg ebben a vízben, hiszen nem szabad a vízhez patkánymérget tenni. Megfordítottuk a logikát. Egy tilos dolgot fel lehet tüntetni a címkén, a hozzáadott cukrot. És most a nektárokhoz hozzá lehet tenni Hát igazából tegyük rá címkére, hogy mi van benne. Ha van benne a hozzáadott cukor, vagy pedig mandarin, gyümölcs, vagy mandarinlé, a barátaimon csodálkozom. Általában nagyon szeretik az átláthatóságot, garantálni a fogyasztók számára. Úgy tűnik a gyümölcslevek nem érdekli őket. Tudom, hogy érdekel téged, de már tudom, hogy téged érdekel a gyümölcslé. Kársliter kérdését jutassuk el a jogi szolgálathoz, logikusan, jogilag elfogadható-e, a bizottsághoz is együnk intézünk kérdés, hogy a Claims Directive-vel összhangban van-e. Köszönöm ezt, mondja az elnök, köszönöm ezt a megjegyzést. Azt gondolom, hogy a koordinátoroknak kell holnap ezzel a problémával foglalkozni, és valóban szükségesen megkérni, kikérni jogi szokát véleményét, de szerintem ezt tisztázni kell. Hát korábban kellett volna tisztázni, majd holnap reggel beszélünk róla. Jó, rátérünk a tízes napi rendi pontra. A fertőző szivacsos agyvelő bántalmakról A jelentéstevő Dagmar Roth Bérend. Mindenki tudja, hogy mi ez, biztos a TSE, most pedig szavazzunk. Konszolidált egyes számú indítvány mellette. Kettes, mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadva az elsővel együtt. Most rátérünk a bekezdésekre. Az eredeti szöveg szóbeli módosítóval kiegészítve a jelentéstevő részéről mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Jó? Hát akkor ellenőrizzük a nyolcast. Mindenki látta a szavazatát? Úgy tűnik, hogy igen, akkor lezártam. Elutasítva. Köszönöm. Mellette, ellene, tartozkodás elutasítva. A 11-es két részben. A 11 per 1-es mellette, ellene, tartozkodás elfogadva. A második rész mellette, ellene, tartozkodás Ellenőrizzük. A szavazást bezárjuk. Elutasítva. Tízes szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenkettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13 most két részben, 13 per 1 mellette, ellene, ragaszkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, ragaszkodás elutasítva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os mellette, ellene tartozkodás elutasítva. A 21-es mellette ellene tartozkodás elfogadva. 22-es mellette ellene tartozkodás ellenőrizzük. Mindenki leadta a szavazatát? Akkor a szavazást lezárom. Elfogadva. 23-as mellette ellene tartozkodás elfogadva. 28-as mellette ellene tartozkodás elfogadva. 29-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva, 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as és 34-es azonosak mellette ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Preambulum bekezdések egyes. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Eredeti szöveg szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most pedig a, a záró szavazás következik, a szavazás megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? A szavazás bezárom. 56 igen, nincs ellene senki, egy tartózkodás. Gratulálunk már Roth Bérendnek. A fertőző, szivacsos, agyvelő bántalmakról szóló jelentéshez tessék. Elnök úr, kérem szépen, hogy a 22-es módosító, Antonescu asszony eh, módosítat elfogadtuk nagy többséggel azon a háznak, azon az oldalán, aki támogatja posztmortem gyors teszteket. Azért ezt nézzük meg a plenáris ülés előtt. Jó lenne, hogyha nem tennék magunkat nevetséges közülm előtt. Mert a posztmortem gyors tesztek több mint 12 éve léteznek. Tehát ha lehet, akkor részenkéti szavazást vezessünk be, hogy a plenárison ezt a szövegrészt törölni lehessen. Köszönöm. A jelentéstevő asszony nyilván ezt az információt mindenkihez eljutatja, minden frakcióhoz, és majd a plenáris előtt mindenki végig gondolja. Jó, nagyszerű! Akkor tovább haladunk, és rátérünk a az illegális halászat elleni globális szintű küzdelemre, az EU szerepére, Anna Rosbach, a jelentéstevő asszony. Ő készítette ezt a jelentést, és rá is térünk a szavazásra. Egyes. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Kettes. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hármas. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Négyes. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Ötös. Mellette ellene, Tartózkodás elfogadva, hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kilences mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, bocsánat, elfogadva? A néppárt támogatta, ugyanakkor elfogadva. Na jó, akkor a záró szavazás következik. A szavazás megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát a szavazást. Lezárom. 52 igen, nincs ellene, nincs tartózkodás. Gratulálunk a Rosbachnak. A halak örülnek ezen szavazást követően. Köszönöm szépen a titkárságnak és az álnyék előadóknak. A következő a fogyatékkal élők mobilitásos integrációja. Az Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 2010-2020 megvalósítása. Oreste Rossi az előadó. Van egy <clears throat> konszolidált hatos számú indítvány, ki támogatja, ellene tartózkodás elfogadva. Ez azt jelenti, hogy az ötös módosító jön mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellenem tartaszkodás elfogadtuk. A 12-es, 14-es azonosak mellette ellenem tartaszkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette ellenem tartózkodás elfogadva,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 Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum, konszolidált indítvány mellette, ellene, tartozkodás elfogadva. 34-es, per egy mellette, ellene, tartozkodás elfogadva, 34 per 2 mellette, ellene, tartozkodás elfogadva, 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 36-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 38-23-as identikus azonosak mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 39-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 41-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5-ös konszolidált indítvány mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. mellette ellene, 51-es mellette, ellene, tartaszkodás, ellenőrizzük. Szavazás lezárom. Elfogadtuk. 52-es mellette ellene, tartozkodás elfogadva, 53-as mellette, ellene, tartozkodás elfogadva, 54-es mellette, ellene, tartozkodás elfogadva, 55-ös mellette, ellene, tartozkodás elfogadva, 56-os mellette, ellene, tartozkodás elfogadva, 57-es mellette, ellene, tartozkodás elfogadva. Aztán rátérünk az egyesre, mellette, ellene, tartozkodás elfogadva, kettes mellette, ellene, tartozkodás elfogadva, ezzel következik a végszavazás. A szavazás megnyitom. szavazást lezárom. 49 igen. Nincs ellene senki, egy tartózkodásra gratulálunk Oreste Rossi kollégának. Köszönjük ezt a jelentést, gratulálunk. Most pedig a 13-ast már letudtuk. Most jön a 14-es szombeli kérdés. A környezet tárosító és nem fenntartható gyakorlatok uniós támogatásáról szóló kérdésről van szó tehát. Ki támogatja? Ki van a szóbeli indítvány ellen? Akkor ezt ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Ez ah, war zu spät, so es Na, még egyszer. A szavazás megnyitom tehát. Egyre kevesebben lesz, mindenki lát a szavazatát. A szavazás lezárom. 26 igen, 20 nem. A szobeli kérdés vagy indítványt Corinne Lepage és Gerben Gerben Lebrandi részéről. Elfogadtuk tehát. 15-ös. Az éghajlatot befolyásoló széndiokszid kibocsátástól eltérő ember okozta gázkibocsátások csökkentésére irányuló átfogó megközelítést, erről is szavaznunk kell. A szóbeli kérdésről ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik egy ellenszavazat és egy tartózkodás mellett elfogadtuk. A 16-os napi rend következik, a hatékony európai nyersanyagpolitikai stratégia. Und jetzt müssen wir uns über, müssen wir noch die Prüfung des Entwurfs der Entschließung, der zweite Teil von 15. Also wir haben bei 15 zwei Abs két szavazás van, elfogadtuk a szóbeli kérdést, most pedig a vitáról kell szavaznunk. Most vitát indítunk az indítványról. Kérem szépen, hogy a szobai kérdés benyújtók vezessenek be minket ebbe az indítványba. Ki fogja ezt magára vállalni? úr. Well, thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos indítvány, mert arról értesültünk az ön kezdeményezésére, hogy a nem széndiokszid jellegű gázok. Elnézést. Elnök asszony. Egy kis csendet kérünk szépen, hogy hadd mondja el nyugodtan a tisztelt előadó a mondani valóját. Engedjék meg tehát, hogy visszatérjek a téma lényegére, a témára. Láttuk, hogy a széndiokszid mentes gázok nagyon fontos szerepet játszhatnak a klímapolitikában. Mindazonáltal azt is láttuk, hogy mind a bizottság kezdeményezései, mind a világ kezdeményezései a nem CO2 gázokkal kapcsolatban, hát úgy mondhatnánk, hogy nem lényegetőek és kevés az erőfeszítés. Néhány esetben, mint láttuk, a HFC 23. Elnök azt mondja, elnézést! Hogyha mindenki beszélget, akkor nincs értem annak, hogy én itt bármit mondjak, vagy folytassam a mondandómat. Elnök asszony, Még egyszer kérem szépen, hogy maradjanak csendben, hogy megfelelő körülmények között mondhassa el véleményét a tisztelt előadó. Köszönöm szépen önöknek az együttműködést. Ez egy fontosabb kérdés, mint az emberek ezt gondolnák. Mert eh, a nagyon jó klíma eredményeket tudunk elérni, a jelenleg fizetett ár töredékéből, amit világszinte fizetünk Európában és a világon. Tehát a, és azt hiszem, hogy sokkal inkább ebben az irányban el kellene mozdulnunk. A HFC gázok és más nem CO2 gázok, mint például az ózon lyukat tágító gázok, az ózon réteget ritkító gázok esetében. Ez a szóbeli kérdés, tehát ezzel kapcsolatos. Ezeknek a célja az, hogy felhívják a figyelmet, a bizottság figyelmét arra, hogy mit kell tenni. És a bizottságot arra kell késztetni, kényszeríteni, hogy erőteljesebb politikákat fogalmazzon meg nemzetközi dimenzióban, az ide vonatkozó jegyzőkönyvek, és itt Európában is. Nagyon sokat beszéltünk az európai, az LTS-ről, e a kibocsátás kereskedelemről, de láttuk, hogy milyen nehézségekbe ütközünk, milyen hibákat követnek el az LTS-en e belül. Ebben az értelemben van egy nagyon nagy LTS-en e kívüli ágazat, ahol nagyon jó klíma eredményeket érhetnénk el, és csökkenthetnénk azt az árat, amit az iparaink fizetnek. Ugye a Montreali jegyzőkönyvvel összhangban. Tehát nagyon fontos kérdés ez, és én remélem, hogy az egész szakbizottság támogatja ezt a kezdeményezést. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ki kér szót? Chris Davis? Röviden, elmondanám, hogy nagyon örülök annak, amit Skillakis és Éber kollégák megfogalmaztak. Minden támogatok, ami elhangzott. A CO2-re figyelünk csak, és elfelejtjük, hogy a CO2 csak egy nagyon alacsony szintű globális felmelegedést okozó gáz, sok más gázzal szemben, amit a mindennapjainkban használunk. Nagyon örülök annak, hogy egy újabb kísérletet teszünk arra, hogy megnézzük a többi gázfajtát, amely szerepet játszik. Mi támogatni fogjuk lelkesen, nagyon lelkesen. Pródi úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is egy, egyetértek ezzel a javaslattal, és ezen túlmenően szeretném kiemelni, hogy a GMS műholdak nagyon fontos eszközök lehetnek abban, hogy segítsenek minket abban, hogy feltárjuk, hogy milyen klímahatással vannak ezek a kibocsátások. És ez területileg is felosztható lenne, meg lehetne határozni, hogy hol koncentrálódnak ezek a gázfajták. Ez nagyon fontos lenne, hogy valóban a forrásokat is fel tudjuk tárni, kiváltképpen, hogyha pontszerű gázkibocsátási forrásokról lenne szó ebben a tekintetben, azt kérem szépen, hogy esetleg ezt emeljük is ki ennek a lehetőségét ebben az indítványban. Az tehát, hogy minden lehetőséget meg kell ragadnunk arra, hogy feltárjuk a forrásokat és mérjük a kibocsátást ezeknél a gázoknál, amelyeknek erőteljes klímahatásuk van. Csak így módon lehet arról gondoskodni, hogy megfelelő adatokkal rendelkezzünk, hogy megtegyünk mindent annak érdekében, hogy ne legyenek ilyen gázkibocsátások, és szeretnénk arra is hivatkozni, hogy bizonyos agrárágazati eljárások vannak, kiváltképpen a nitrogén monoxid kapcsán, majd ezeknek a gázoknak a klímára tett hatásáról se felkezünk el. Köszönöm szépen, Pródi úr, Áder úr. Uh, sajnálom őszintén szólva, hogy a bizottság tagjai körében Skilakakis szúrnak a kezdeményezése ilyen érdektelenséget vált ki. Nem először rugaszkodik neki ennek a témának, és hősies erőfeszítéssel küzd a HFC 23-as gázok kibocsátásának csökkentésért. A kollégáknak, akik itt, maradnak, itt maradtak, azoknak szeretnék néhány tényt a figyelmébe ajánlani. A HFC 23 kapcsán egy olyan gázról beszélünk, amelyiknek az agresszivitása az messze meghaladja a CO2-ét, az, a, a károsító hatása az e- egészen pontosan 12 ezer szerese a hagyományos CO2 gázoknak. Ez fontos tudni. Kettő, az Európai Unió föntart egy rendkívül drága rendszert, azaz mi az európai adófizetők pénzéből nagyon-nagyon sokat fizetünk, súlyos euró milliárdokat azért, hogy egy rosszul működő rendszert föntartsunk. Ezt a bizottság is elismerte egyébként a legutóbbi eh, meghallgatás során, azonban a szerződéses fegyelemre, vagy a szerződések betartására hivatkozva a következő években ennek a rossz, visszaélésekre alkalmat adó rendszernek a megváltoztatását nem tervezi. Erre mondtuk azt a múltkor, hogy ez botrányos. Botrányos, hiszen néhány órával ezelőtt szavazott a bizottság éppen sok-sok módosító indítványról, arról, hogy most hány százalékkal csökkentsük a CO2 kibocsátást, ez láthatóan nagyon sok képviselőnek az érdeklődését fölkelti, miközben egy másik súlyos problémával pedig alig foglalkozunk, és nem tudjuk rászorítani a bizottságot, hogy egy rossz, még egyszer mondom rossz, botrányos rendszer a lehető legrövidebb időn belül e, megváltoztasson. Szeretném fölhívni a kollégáknak a figyelmét ennek a e, tervezetnek az ötödik pontjáról, ott van ebben a kérdésben szó, vagy erről a kérdésről szó, Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Szkilakakis úrnak, Zéber úrnak az indítványa minél sikeresebb legyen. Köszönöm szépen a figyelmet. Merci, Kriton Arsenis. Köszönöm szépen, Kriton Arsenis. Én szeretném támogatni ezt az indítványt. Nagyon fontos, hogy a más egyéb üvegházhatású gázokra jobban odafigyeljünk. Ezt nem szabad persze, hogy a CO2 ambícióinkat korlátozza, nem szabad annak kárára. De hát a többi gázra is oda kell figyelni, amelyek fontosak a klímaváltozás szempontjából. crois que nous sommes tous d'accord pour soutenir euh, cette proposition. Azt hiszem, hogy mindannyian készek vagyunk támogatni ezt a kezdeményezést, és azt hiszem, hogy tényleg nem szabad csak a CO2-re fordítani a figyelmet. Ugye beszéltünk a protoxikról, beszélünk a metánról, és beszélhetünk 24-szer olyan súlyos hatású, mint a CO2-é. Tehát attól függ, hogy hogyan számoljunk. Azt hiszem, hogy nagy eredményeket lehetne elérni a nem CO2 gázok esetében. Most pedig megadom a bizottságnak a szót, méghozzá a Svájc kollégának, utána pedig Huber úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elmondhatom, hogy a bizottság osztja az aggályokat a széndiokszidmentes mentes üvegházhatású gázok tekintetében, ez ugyanis az alacsony szénkibocsátású gazdaságról szóló útitervben is szerepel, és ott azt írjuk, hogy az ilyenfajta üvegházhatású gázok kibocsátását 70-78 százalékig kell csökkenteni 2050-ig az 1990-es szinthez képest. Tehát osztjuk az aggályokat a széndiokszidmentes gázokkal kapcsolatosan. Azt is szeretném megemlíteni, hogy az Európai Unió már rendelkezik hatályos szakpolitikákkal. Ott van például a fluortartalmú gázokkal kapcsolatos rendelet, és egy további rendelet a HFC-ket szabályozza a légkondicionáló berendezésekkel kapcsolatban, tehát már léteznek jogszabályok, és ezek lényegesen csökkentik a kibocsátásokat, erre törekszenek. Ugyanakkor szükséges további fellépés, és 2009 óta a bizottság többször hangoztatta, hogy a HFC-k növekvő használatát is kezelni kell, és a bizottság tárgyalt a Montreali jegyzőkönyvről az Európai Unió nevében, és az a célunk, hogy a Montreali jegyzőkönyvet módosítsuk, hogy a HFC-k kibocsátását csökkentsük az UNFCC az F3C szabályhoz képest. A fluortartalmú gázokkal kapcsolatos rendelet a HC-ket lefedi, ezekre kiterjed, és tanulmányozzuk, hogy a jövőbeli fellépés számára milyen további lehetőségek nyílnak. És az a célunk, hogy a hc kre is kitérünk konkrétan, tehát ez egy olyan opció, amelyet a bizottság valóban tanulmányoz. Történt tehát előrelépés, folyik a munka ebben a tekintetben, és azt hiszem, hogy ennyi lenne egyelőre a részemről. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a kollégája is kíván-e szót kérni. Zuber úr? Uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak eh, némi további információt szeretnék eh, szolgáltatni a eh, troposzférában megjelenő korom kibocsátásával kapcsolatban. Ugye ez is tárgya ennek az állásfoglalásnak. Két információm van, ez a folyamatban levő tárgyalásokhoz kapcsolódik. Ez a légszennyezéssel kapcsolatos, és az Európai Unió a korommal, a fekete szénnel kapcsolatos tárgyalásokat folytatja most. Az a célunk, hogy intézkedéseket hozzunk a e, fekete szén kibocsátásával kapcsolatban, és e, hogy értékeljük az ilyen kibocsátást a térségben. Ez ugye az, egy, az Egyesült Államokat, Észak-Amerikát és Európát is lefedi. Arra számítunk, hogy 2011 végén sikerül lezárni a tárgyalásokat, tehát az év végén, és ennek eredménye egy módosított jegyzőkönyv lehet, amely néhány éven belül léphet érvénybe. Szeretném még megemlíteni azt, hogy a bizottság irányítja az EU részéről ezeket a tárgyalásokat, és számítunk arra, hogy az év végéig eredmények is születnek, de döntés még nem született. Továbbá a bizottság úgy döntött, hogy felülvizsgálja a légszennyezéssel kapcsolatos 2005-ös tematikus stratégiát, és egy javaslatcsomagot kíván előterjeszteni, legkésőbb 2013-ig, és ennek része lenne a fekete szén például. Tehát különböző folyamatok zajlanak egyidejűleg, ezeket a bizottság irányítja, és úgy gondoljuk, hogy ez a jövőbeli politikánkat befolyásolhatja nemzeti szinten is, az Európai Unión belül, és a nemzetközi tárgyalásokat is befolyásolhatja a fekete szén vonatkozásában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Skilekekés úr, önkért még egyszer szót. Yes. I... Igen. Szeretném megjegyezni, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség egy ismertetést tett közzé május 12-én, és ebben azt olvashatjuk, hogy a rendelet jelenlegi formájában elmarad azon erőfeszítésektől, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Európa előre haladjon tehát a végrehajtás is akadozik, és szeretném, hogy a bizottság kommentálja ezt, amikor arról írnak, ugye, hogy a végrehajtás és a teljesítés túl alacsony szintű. Igen, Prodi úr? Köszönöm szépen. Igen, nos, elnök asszony, a bizottság második hozzászólásához szeretnék egy megjegyzést fűzni. Azt említette, hogy az éghajlatváltozás és a különböző szén részecskék összefüggése. Erről beszélt ugye a bizottság. Szükséges a fellépés, és a probléma forrását kell kezelni. Ez a PM két 2,5 BPM 2,5 esetében, mert ezek a tüdőbe is juthatnak, tehát rendkívül veszélyesek lehetnek. Mindenképpen erőfeszítést kell tennünk annak érdekében, hogy ezen részecskék kibocsátását a forrásnál korlátozzuk, ugyanis ezek hatása az egészségre, főleg a városi térségekben rendkívül súlyos lehet. Tehát számos intézkedés szükséges lesz. Főleg vannak olyan hatások is, amelyek például a városi térségekben rendkívül károsak lehetnek. A városi térségekben eh, például a kétütemű motorok eh, kibocsátása is eh, káros, részleges szenesítés ugye az olajnál, ezek a kis részecskék, kis cseppek nagyon hosszú ideig megmaradnak a légkörben is a fa égetése szintén nagyon fontos, mert ennél a folyamatnál is keresztkeznek ilyen részecskék, és ennek is az éghajlat változásra komoly hatása van. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy van egy másik nagyon fontos forrás, ez az olaj égetésekor keletkezik, az olajról leválasztott gáz égetésénél keletkeznek ezen részecskék, és a széndiokszid a metánnál kevésbé jelentős ebben az esetben, de ezen részecskék konkrét az atmoszférába kerülnek, és azt hiszem, hogy erre is oda kell figyelnünk. Mert ez az egyetlen módja annak, hogy fellépjünk az ilyen kis finom részecskék megjelenés ellen, hiszen ezek komoly egészségügyi hatással járnak. Köszönöm szépen, Hodéra. A bizottság esetleg tudná választ adni Skilakakis úr kérdésére. Thank you very much. Köszönöm, elnök asszony. A jelenlegi flortartalmú gázok rendeletének a felülvizsgálata folyamatban van most, és ezen felülvizsgálat során tanulmányozzuk azt, hogy a jelenlegi rendelet milyen kihatással van, és megnézzük a jövőre nézve is az esetleges opciókat, hogy hogyan élhetünk el többet. Az eddig elvégzett munka során egyértelművé vált az, hogy a jelenlegi rendelet komoly hatással volt és lesz a jövőben is a kibocsátásokra. Ugyanakkor az is igaz, hogy egyes tagállamok a végrehajtásnál eh, még eh, végrehajtás során lemaradtak, és eh, éppen ezért ezt a lemaradásukat be kell hozzák. A bizottság természetesen ösztönzi őket, hogy ezt megtegyék, és ahogyan az imént megjegyeztem az első hozzászólásomban, a bizottság a bizottságot rendkívül aggasztja a HFC gázok fokozott használata, éppen ezért tanulmányozzuk azt, hogy hogyan tudunk erőteljesebb intézkedéseket hozni a kibocsátások csökkentése érdekében és nemzetközi szinten is síkra szállunk azért, hogy egy világszintű megállapodás szülessen a Montreal jegyzőkönyv értelmében a HFC-k visszaszorítására. Köszönöm, elnök asszony!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 A módosítók ráadásáta ideje május 24-e 19 óra, június 15-én fogunk majd szavazni, plenáris ülésen pedig júliusban. Most javasolnám, hogy térjünk rá az utolsó napi rendi pontra, a 16-osra. 9, ma 9, ma van 24-e reggel 9 óra. Ma este 7 óra. Most pedig rátérünk a 16-os napi rendi pontra. A hatékony európai nyersanyag politikai stratégia a címe. Merkész asszony a jelentéstevő, és meg is adom neki a szót. Thank you, Madam Chair. Köszönöm. Elnök asszony, a nyersanyag stratégia egy nagyon fontos stratégia az Európai Unió szempontjából, hiszen igazából már néhány éve Bütikófer úrral az ITRE-ben már elkezdtük ezt. Ez egy nagy kívásokkal rendelkező téma a MB Bizottság számára is. Nagyon sok érdekes szempont merül fel ebben a jelentésben. Csupán a környezetvédelmi szempontokra koncentráltam volna ebben a szakbizottságban, és sok mindent kihagynék, amely nem érint minket közvetlenül. Tehát ezekről is beszélhetnénk. de most a nyersanyagok környezetvédelmi szempontjáról szeretnék szólni. A nyersanyagok tekintetében azt a szempontot választottam, hogy igazából az ásványi és biotikus erőforrásokból származó nyersanyagokra koncentrálok. Tehát nem csak az ásványokra, hanem a gumira, fára, hiszen gyakran látjuk azt, hogy eh, a nem biotikus anyag és a biotikus anyag eh, kölcsönhatásban van egymásra, mármint hogy helyettesíthetők egymásra. Éppen ezért mind a kettőt figyelembe kell venni. Az alapfelvetésünk az, hogy eh, a lehető legértékesebben használjuk fel a nyersanyagokat, amit például a biomasszával teszünk. Azt látjuk, hogy mindenféle célunk van az energiával, és az azt jelenti többek között, hogy a biomaszát elégetjük. Ez pedig nem feltétlenül ennek az anyagnak a legértékesebb felhasználása, hiszen a biomassa gyógyszerek előállításához is hasznos lehet. Tehát az égetésnél magasabb felhasználási érték is elképzelhető. És a, gyógyszerek esetében, ha mennyiben nem jó a az elkészítése, még mindig el lehet égetni. Tehát pillanatnyilag egy nyersanyag hierarchiát szeretnénk létrehozni, tehát hogy mi a legmagasabb kihozható érték a nyersanyagokban, anélkül, hogy a természetet rombolnánk. Szerintem eljött az ideje, hogy elkezdjük ezt a vitát. Szerintem itt van, hogy bevezessük a különféle anyagok közti versenyt különféle felhasználások érdekében, és hogy csökkentsük a nyersanyagok fogyasztását. A nyersanyagok egész életciklusát figyelembe kell vennünk, és már úton vagyunk egy öko-design irányelv tekintetében. Azonban nagyon fontos az, hogy az anyag és a termék egész élet ciklusát figyelembe vegyük. És az élet ciklus szemléletet pedig felhasználhatjuk arra is, hogy meggyőzzük a fogyasztót, hogy minőségibb terméket vegyen, és így a termék és a nyersanyag életciklusát is meghosszabbítja. Ezen kívül koncentrálnunk kell olyan hatásokra is, amely a kivonásokkal függ össze, erősen központosítunk az újrafelhasználásra. Néha az újrahasznosítás nem a energia hatékonyabb módszer, hogy a nyersanyagokkal bánjunk. Azonban, amennyiben az öko-dizájnt és az újrahasznosítást kombináljuk, akkor szerintem ez nagyon fontos lehet abban a tekintetben, hogy az anyag életciklusát meghosszabbítsuk. És ne csak az újra hasznosításra gondoljunk, hanem az újrafelhasználhatóságra. Hiszen gondoljunk bele például, hogy a műanyagot nem csak kerti székekben használjuk, és itt az újrafelhasznált anyagoknak magasabb hozzáadott értéke lehet. Tehát hogyan teszünk politikai feladatot a nyersanyag stratégiából? Ahogy az energiacélokkal foglalkoztunk, ugyanúgy úgy gondolom, hogy tanulhatunk belőle, és megcélozhatjuk az anyagfelhasználás éves hatékonyságát is, amely egy 3%-ot jelentene. Hogyha megnézzük a világ lakosságának növekedését, látjuk, hogy igazából ezt a görbét valahogy meg kell fordítanunk, tehát kevesebb anyagot kell felhasználnunk, és ezt a céljainkban is rögzítenünk kell. A gazdasági növekedést el kell választanunk a nyersanyag felhasználástól, és meg kell változtatnunk a felhasználást is, fogyasztásunkat is. Új modellt, más modellt kell alkalmaznunk, mint a gazdasági növekedés esetében. A dolog lényege pedig az, hogy mit is teszünk. Szerintem tanulhatunk számos modellből. Tehát itt van például a lease modell, aztán itt van a tulajdonosi modell, tehát itt a kölcsönző, a leasingelt modell, és uh, itt a termelő felelőssége magasabb lenne az összes előállított termék tekintetében. Tehát szerintem ez az újrahasznosítást, az újrafeldolgozást és a termelésből való kivonást is előre segíteni. Hogyha szorgalmazzuk a nyersanyag hatékonyságot, bizonyos ajtókat be kell zárnunk, másokat meg meg kell nyitnunk. Hát számos nyersanyag létezik, és azt látjuk, hogy nagyon sok nyersanyag eltűnik, elégetése kerül. Nekünk pedig ezt valahogy fel kell fognunk, be kell zárnunk ezt az ajtót, hogy igazából szemét lerakókba kerüljenek nyersanyagok. Tehát olyan lehetőségeket kell teremtenünk, hogy ezeket a nyersanyagokat újra hasznosítsuk. Rengeteg különböző alkalmazási lehetőség van. Tehát itt látjuk például a szemét lerakási irányelvet, tehát ne legyen szemét lerakó a megoldás, és inkább ne szemetet csináljunk belőle, hanem próbáljuk újrahasznosítani az anyagot. Ez szerintem nagyon bonyolult, azonban eljött az ideje, hogy megoldjuk a kérdést. Tehát igazából újra kell értékelnünk az anyagot is, hiszen hogyha a hulladék lerakókat megtiltanánk, akkor természetesen olyan anyag van, amelyet illegálisan fognak hulladéklerakókba eljutatni. Tehát eh, garantálnunk kell azt is, hogy eh, a legális hulladéklerakóból ne kerüljön át az illegális hulladéklerakóba az anyag. Ez pedig ismét egy eh, másfajta gazdasági modell lenne. Tehát Nézzük meg azt a modellt, amelyet Bütikófer úr javasolt az adózás tekintetében is. Tanulmányozhatjuk például az ásvány kincsek, a nem energia jellegű, a víz tekintetében az adó szabályoknak, hogy itt adópolitikával hogyan tudnánk a nyersanyagok értékét növelni, hogyan tudnánk az újrahasznosítást, újrafelhasználást szorgalmazni. Ezen kívül a fa esetében láttuk, hogy az FSE nagyon jó célokat hasz, nagyon jó célokat szolgál. Tehát ezt az anyagot szociálisan felelős módon termelik, környezetbarát módon, ha igen, akkor ezt a többi nyersanyaggal miért nem alkalmazhatjuk? Tehát azt is láthatjuk, hogy léteznek ezek az úgynevezett véres gyémántok, léteznek a ritka ásványok, hiszen ezek az anyagok általában, ezek a nyersanyagok olyan bányákból származnak, amelyeket nem túl jól kezelnek. Ezen kívül számos megjegyzésem lenne még, amelyeket nem vettem be ebbe a jelentésbe. Hiszen eh, a Natura 2000 eh, helyek és a bányászat között feszültség van. Tehát körülbelül 2000 helyszínt tüntet fel a Natura 2000. És eh, Európában pedig arra vagyunk, arra kényszerülünk, hogy a saját bányászati opcióinkat, a saját ásványkincseinket is megfelelő módon kezeljük. Hiszen nagyon fontos az, hogy más célokra használjuk ezeket a helyeket, amelyek védett természetvédelmi területek. Nagyon pontosan meg kell néznünk, hogy mik az összefüggések a bányászat és a Natura 2000-es területek között. És természetesen kész vagyok ezt megtárgyalni önökkel. Természetesen a kereskedelemnek tisztességesnek kell lennie. Garantálnunk kell, hogy meglegyenek a tisztességes kereskedelem feltételei ebben a jelentésben is szerepel. Ez ugyanúgy, mint a szociális felelősségnek is, és végül, de nem utolsó sorban van még néhány téma, ami a saját feladatunk, például a nanotechnológia. A nanotechnológia nagyon jótékony bizonyos tekintetben, viszont nagyon pusztító némely más tekintetben a környezet számára. Tehát amikor az ezüstöt ezüstben használjuk, vagy pedig eh, hozzá tesszük például bizonyos termékekbe ezeket a nanotechnológiákat, zoknikba. Tehát a nanotechnológia hatása a környezete néha káros. És azt is nézzük meg, hogy hogyan tudnánk ezeket az anyagokat kivonni. Valahogy nano, a, tehát a nano részecskékre defragmentált anyagokat. Ki kell gondolnunk olyan módszereket, hogy ezeket az anyagokat kivonhassuk. Kedves kollégák, most várom az érdekes vitát és az együttműködést. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Florence úr. Nagyon szívesen, először is Merkéz asszonynak Merkész kolléganőnök köszönöm szépen. Ez egy nagyon jó kiindulási pont, és mm, nagyban szimpatikusnak tartom az elhangzottakat, szerintem a jelentésű irányban halad. Egy kicsit azonban megrémültem azon, hogy milyen nagy lelkesedéssel küzdöttünk a számokkal, 20 vagy 30 százalék és milyen kevés érdeklődést váltott ki a nyersanyagbiztonság Európában, itt ebben a bizottságban. Én se vagyok itt mindig, én se vagyok jobb senkinél. Hogyha a klímaváltozást kezelni akarjuk, csak nagyon is innovatív technológiával, hatékony technológiával lehet eljárni. A legnagyobb siker számomra az volt, hogy megszavaztok a kötelező ö, hatékonysági célokat. Nem mindig könnyű a helyzetem a frakciómon belül sem ebben a kérdésben, de hát ennek nagyon örülök ennek a sikernek. Én odáig is elmennék, hogy azt mondanám, hogy a nyersanyag hiány és a klímaváltozás egy szinten van számomra, mert ha valóban bekövetkezne a klímaváltozás, hát csak csúcs technológiás készülékekkel lehet fellépni a klímaváltozással szemben. Van néhány pont, milyen nyersanyagokkal foglalkozunk ebben a jelentésben, ez is központi kérdés. Itt van ez a biotik, nem is hallottam még ezt a biotik szót. Hát előfordul, ugye, hogy az szimpatikus, kedves kis szomszédoktól kell megtanulni valamit, szívesen tanulok, és ha hát erről valamit mondana. Mit akarunk? Miről van szó? Mivel foglalkozunk? Fémekkel, papírral, fával? Talaj, víz, mi kerül a gorcső alá? Meddig kívánunk eljutni? Hol áll a fókuszunk? Nyilván mindent meg kell nézni, mindent meg kell figyelni, de hát ebben a jelentésben mindent be lehet -e építeni, az a kérdésem. Aztán tudjuk más vitánkból, hogy három pilléren alapul ez a kérdéskör, a külső dimenzió, amely az AFED bizottságban került napirendre, és a DEVE bizottságban is megvitatták ezt a külügyi dimenziót. Azt hiszem, hogy itt is nagyon sokat lehet hozzájárulni, mert ha megnézzük, hogy az európai cégek, vállalkozások Afrikában hogy viselkednek, valaki emelt fővel teszi, más európai vállalkozások, amelyek az országon belül infrastruktúrával foglalkoznak, azt nézik, hogy hogyan lehet segíteni a régiónak, hogyan lehet az értéktöbletet eljutatni az országba, és hát azt hiszem a külpolitika nagyon fontos kérdés. Szerintem célra vezető a mentalitás kérdése, hogyan viselhetünk olyan országok iránt, amelyeknek vannak ilyen nagy nyersanyag készleteik, azt hiszem, van még változtatni való a mentalitáson. A belső pillét illetően azt hiszem, hogy a jelentéstevő asszonyon nem tudok majd mindenben egyetérteni. Komolyan meg kell néznünk, hogy nem tudom, hogy mások, hogy mi hozzáférhetünk-e a belső forrásainkhoz. A flóra, fauna, habitat kapcsán a végrehajtásnál vannak-e nagy különbségek? Engem az a megtiszteltetés ért, 148 kilométeres határszakasza van egy barátságos szomszédhoz, de a flóra-fauna habitatot ők másként valósítják, mint meg mint mi az én választó közetemben az alsó rajna szakaszán. Egy mészkő bánya, amelyet 20 éve bezártak, mert ott van egy flóra, fauna, habitat tilalom. Hát nézzük meg, hogy nem lehetne esetleg egy kicsit jövőorientáltabban kezelni. Ezt nyilván nagyon szigorúan kell ellenőrizni a területet, de csak azért bezárni egy bányát, mert a flóra, fauna, habitat rendelkezés ezt írja elő, és nem férünk hozzá nemzeti természeti erőforrásokhoz, hát azt hiszem ezen el kellene gondolkozni. Melkész asszony ezt a témát felvetette, ez évek óta foglalkoztat engem ez a kérdés. Hát a recycling Európában nincs meghatározva az újrahasznosítás. Ezt már többször elmondtam, és nagyon kevesen támogatnak ebben. Még egyszer hogy mondjam el. Az elektronikai ö, hulladéknál a svédek azt mondják, hogy 16 kilót gyűjtenek be, vagy Ausztria mellett egy érdekes ország, ahol csak 3 kilót gyűjtenek. Kérem szépen, most már térjünk rá a lényegre. Nem kell pont 16 kilót összegyűjteni, de hát legalább 10 kilót érjünk már el. Ha nem érjük el a 10 kilót, hát akkor az államügyész kérjük meg szépen, hogy nézzen utána a dolognak. Úgy gondolom, ebben a kérdésben a recycling, az újrahasznosítás a politika területén sok tennivalónk van, még van mit finomítani ezen a dolgon, a vállalkozások működését arra kell készíteni, hogy azt valósítsák meg, amit mi szeretnénk, az újrahasznosítást, ami a lerakót, szemét lerakót illeti. 10-15 évvel ezelőtt, és egy nem olyan régen írtam egy jelentést erről egy társ előadóval. Én is támogatnám azt, hogy zárják be a szemétlerókat holnap. Tehát azért a ha megnézzük a kérdést nem megyünk az új európai országokba, az új EU tagállamokba, hát Romániában és Bulgáriában nem mondhatjuk azt, hogy gyártsatok be, vagy zárjatok be a szemét lerakót. Aki ezt követeli, nem ismeri fel a problémát. Hát Európának lassan jó lenne nem támogatni az új lerakók létrehozását, hanem inkább a hulladék égető berendezéseket kellene finanszírozni és mint azért van termikus energiára vonatkozó előny is, tehát a hulladékégetés közben termikus energia szabadul föl, termikus hő, amit fel lehetne használni. A Leasing Society, ez ugye elkezdődött már, egy nagy amerikai, a Caterpillar cég, 100 tonna felett nem is lehet már ilyen hernyótalpas járművet vásárolni jó lenne, ha több használati jogot vásárolnák meg, hogy ezt törvény által meg lehet -e határozni, hát szerintem inkább ösztönzőket kellene bevezetni. Kedves kolléganő, ami a hulladék lerakót illeti, szerintem a jövőben egy irányba fogunk haladni, hát de majd meglepő ellenállás ütközünk ebben a bizottságban, itt is egyébként. Vannak olyan országok, ahol vannak lyukak, és azt teletömik nem valami elegáns dolog, tehát ez van. Vannak olyan országok is, alapító tagállamai az EU-nak, nem az utolsó kettő, alapító tagállamok tömik a lyukakat. Nos, hát nagyon. Mit jelent ez a szó? Azt jelenti, hogy, hogy az szemét lerakott, megnyitjuk, aztán ugye a metán most egy ilyen divat szó, hogy, hogy hogyan szabadul fel a metán, hogy használjuk a metángázt ott a helyszínen feldolgozzuk a metát, vagy ahogy működik ez? Ebben a jelentésben nem tudom, hogy meg kell -e ezt határozni, talán túl sokat várunk ettől a jelentéstől. Energiahatékonyság, energiakritériumok. Valami kézzelfoghatóra szükség van, ez helyes. Számnak kell -e lennie, nem tudom. Na és ágazat specifikus ez a kérdés. Vannak olyan területek, ahol sok mindent lehet tenni, de vannak más területek, ahol a, a költségcsökkentés igen szélsőséges megoldásokat vált ki, erről majd beszélni kellene, mert egy pár célt esetleg tűzünk azért magunk elé, szerintem célra vezető lenne, ami a nyersanyag kérhaját illeti, nagyon érdekesnek tűnik, de az én támogatásomat nem tudom garantálni, mert politikailag nem tudom magamra vállalni azt a felelősséget, hogy az egy tonna acél jobban elhelyezhető, mint egy mentőautóban, jobban elhelyezhető, mint egy szélerőműben. Nos, hát most a mentőautó olyan, mint a McDonald's játék. Hát persze nagyon szimpatikus, de azért az élettől nem kellene ennyire elrugaszkodnunk de nagyon is tudatosan kell ezzel a kérdéssel foglalkozni, de hát a hierarchia, hát a hierarchiáról az európai környezetvédelmi politikában túl sok rossz tapasztalatot gyűjtöttem. Most ez az ötös fokozat, ami sajnálatos módon ugye szintén kikerülhető, vannak azért kiskapuk. A hiányhajával én óvatosan bánnék, mindig van kiskapu. Az alap elvet, azt támogatom, meg kell változtatni az emberek mentalitását, a tudatosítás nagyon fontos. Nyersanyagadó egy kis középvállalkozó számára nem hiszem, hogy elfogadható. Én az adók ellen vagyok, viszont támogatom az ösztönzőket, de az emberek zsebéből még pénzt kivenni, át ezt nem tudom támogatni. A szennyező elve, fizet elvet támogatom, még egyszer gratulálok, szívesen együttműködünk, Szeretnénk, hogyha a végén még jobb jelentés lenne, mint amilyen most. Köszönöm szépen, Ilyen Zsábondi. Ehm, Köszönöm szépen. Alapjában véve az a tény, hogy foglalkozunk ezzel a témával, már utal arra, hogy a bizottság nem annyira egységes, hogy mi is legyen a nyersanyagokkal. Van egy nyersanyag stratégiánk, amely a nyersanyagokhoz való hozzáféréssel foglalkozik, és van egy ütemtervünk is. Ez pedig nagyon fontos a 2020-as stratégiának, ahol a nyersanyagok felhasználásáról van szó. Tehát ezeket a dolgokat egymással kombinálni kell, és van egy szoros összefüggés is, hiszen eh, ritka nyersanyagokról van szó, és ezekkel foglalkozunk is. Azonban túl általános a téma. Gazdaságpolitikailag nagyon lényeges, hiszen ha kinyitják az újságot, akkor azt olvashatják, hogy eh, számos vállalat eh, nehézségekkel küzd, mert a nyersanyagai drágák lettek, vagy pedig emelniük kell az árakat. A klímapolitika tekintetében néhány hónapja láthattuk, hogy Kína egyszerűen megtagadta azt, eh, hogy a ritka ásványok előtt megnyissa a határt. És amennyiben most a nyersanyagok tekintetében ellentmondásokat hozunk létre, akkor a természet és a környezet fog szenvedni. Ennyit szerettem volna erről a témáról szólni. Nagyon sajnálom, hogy a bizottság nem teljes mértékben foglalkozott kezetektől fogva a témával, és csak is a hozzáférhetőség szempontjára koncentrál. Hogyha a közleményt még egyszer elolvasom, akkor aggódva látom a harmadik országból származó nyersanyagok témáját. Szerintem ez a legfőbb prioritás utána a saját bányával foglalkozunk második helyen. Igazából szerintem ez lenne a legfontosabb, tehát hogy milyen nyersanyagok állnak rendelkezésünkre, illetve hogyan lehet a nyersanyag felhasználást ígyszerűen korlátozni. Ez pedig csak a legvégén szerepel. Jónak tartom azt, hogy az előadó is foglalkozik a témával, és azt mondja, hogy meg kellett volna fordítani a sorrendet. Itt számos kérdés merül még fel a bizottság, illetve az előadó címére. Tehát, mely eszközeink vannak nekünk, európaiaknak? Nagyon jó javaslatnak tartom ezt a 3%-os hatékonysági célszámot. Hogy erre törekezzünk? Azonban milyen eszközeink vannak, hogy ezt kikényszeríthesse az Európai Unió. Az ilyen célkitűzéseket a múltban is elég gyakran megfogalmazták, azonban nem sok eredményük volt. Ez összefüggésben pedig a következő kérdést fogalmaznám meg. Számos európai szabály van a nyersanyagok hatékony felhasználásával. Szó van a hulladékról, Florence úr és szólt róla, óriási különbségek vannak az egyes tagállamok között. A hulladéklerakók 80-90 százaléka bizonyos tagállamokban, és más tagállamokban óriási nyersanyag mennyiségeket használnak fel újra, vagy dolgoznak fel újra, ahelyett, hogy elégetnék ezeket. Szerintem itt az irányelvben ezeket a szempontokat nem egyeztették össze. Amennyiben nyersanyagokról van szó, vizsgáljuk meg, hogy a jelenlegi szabályok mit írnak, és hogyan lehet a célkitűzéseket elérnünk az újrafelhasználásnál. És hogy hogyan lehetne a hulladéklerakás hatékonyságát javítani. Elnök asszony végezetül a következő megjegyzésem lenne. Számos részletkérdés merül fel. Örülök, hogy itt a biodiverzitásról is szól, hogy a nyersanyag vitában elég gyakran nem veszik figyelembe, hogy a nyersanyagok természetesen függenek a biodiverzitástól. Tehát ezzel a fa, a víz és a levegő is összefügg. Természetesen ezt is egy nyersanyag stratégiában érvényre kell juttatnunk. Most pedig szeretnék arra emlékeztetni, hogy mi lenne a nyersanyag adó, vagy nyersanyag járadéknak a kérdése. Tehát gondoljuk csak el, hogy ez pozitív hozzájárulás lenne, vagy igazából terhelni a kis és középvállalatokat, sőt a nagyobbakat is, amennyiben lenne egy ilyen nyersanyag adó. Éppen ezért a bizottságot arra kérném, hogy ösztönzőket hozzon létre, hogy újra felhasználják a nyersanyagokat. Köszönöm szépen. Basse, tiéd a szó. Igazából nem zavar, hogy ki az első. Mindenek előtt Merkis asszonynak, Juditnak köszönöm ezt a kiváló jelentést. Tényleg nagyon lényeges témáról van szó, és ahogy Florence úr említette, kicsit meglepődött, hogy ennyire üres most a terem. Tehát szerettem volna a százalékokról is vitázni, de most itt vagyok, mert ez is nagyon fontos vita. Hiszen amikor a klímaváltásról és az energia hatékonyságról szólunk, igazából szólunk a nyersanyag hiányról is, a nyersanyagok szűköségéről. Meg kell vizsgálnunk a nyersanyagokat. És Gerbrandi úr is utalt arra, hogy természetesen egy sokkal tágabb térben kell mozognunk, tehát ez összefügg a területfelhasználástól kezdve a biodiverzitással, nagyon sok dologgal. Úgy gondolom, hogy Merkiz asszony világossá tette, hogy amennyiben foglalkozni akarunk a nyersanyagokkal, akkor itt három dologgal kell elsősorban foglalkoznunk megfelelő sorrendben. Az első a nyersanyagok hatékony felhasználása, utána meg kell néznünk, hogy az Európai Unión belül lehetséges a bányászat, és a harmadik sorban legyen az, hogy a fejlesztéssel, a harmadik világ országaival milyen stratégiát folytatunk. Tehát ezt sokkal jobban ki kellene domborítani. Akkor most nézzük meg Merkis asszony véleményét. Nyilvánvalóvá teszi, hogy konkrétabb célokra van szükségünk, és egy 3%-os anyaghatékonysági célszámot javasol. Tehát nem tudom, hogy az abszolút vagy relatív cél-e. Legyen abszolút cél, hiszen a relatív célt sokkal nehézebb megbecsülni, és hogyha erős a gazdasági növekedés, akkor figyelnünk kell arra, hogy milyenné tesszük a jelen gazdasági növekedés közepette ezt a célt. Szerintem legyen abszolút anyaghatékonysági célszám. Ennek a témának a fontosságát az is aláhúzza, hogy kötelezőbb célokon gondolkozunk, hiszen láttuk néhány évtizede a klímával tekintetben, és hogy az egész szabad volt, önkéntes, most ennek a helyébe kell a kötelező előírásokat eh, tennünk. A klímaváltozásnál már itt tartunk. Tehát a 2020-as célokat meghat raktároztuk, és a nyersanyagoknál is félünk tőle, hogy most azt mondják, hogy hát ez nagyon fontos, de nincsenek kötelező előírások. Garantálnunk kell, hogy a nyersanyag célkitűzések az európai szemeszter részét képezik, hogy mutassák, hogy ha megnézzük, hogy a tagállamok miért felelősek, akkor ne csak a gazdasági célokért legyenek felelősek, a kibocsátásért, hanem az energia és a nyersanyag célokért is feleljenek. Az öko-design irányelvet említette, és ez a szövegben egy kicsit jobban kidomborodhatna, hogy milyen hatája van ennek az öko-dizájnnak, hiszen ez nagyon erősen összefügg az energiahatékonysággal is. Itt igazából a hulladék irányelv gyors átültetése tekintetében legyünk világosabbak, hogy itt is hierarchiára van szükség. Tehát szükségünk van egy hulladék hierarchiára, amely itt a gondolkodásunk alapja kell, hogy legyen. Ebből az okból kifolyólag úgy vélem, hogy itt a hulladék hierarchia egy kicsit fontosabb, mint például a hulladék lerakó tilalma, tehát nem tudom, hogy segítene-e a hulladék lerakók tilalma, mert fennmerül az illegális hulladéklerakás. De ha a hulladéklerakókat betiltjuk, akkor valószínűleg a második legkönnyebb opció felé mozdulunk el, ez pedig az elégetés. És ez pedig nem feltétlenül jó, hogyha nyersanyagokról beszélünk. Tehát gondoljunk bele a hulladék hierarchiába, hogy melyik előírásnak milyen következménye van. Tehát, hogyha tiltjuk a hulladéklerakást, akkor jön az égetés. Természetesen itt segíteni fogunk majd. Az utolsó megjegyzésem az adózásra vonatkozik. Mindenki tudja, hogyha az adóról beszélünk, akkor mindenki haboz, hogy megfelelő irányba megyünk-e. De ha itt a nyersanyagokról és megfelelő felhasználásokról beszélünk, akkor az adózás az egyik olyan segítség, amely segít az újra feldolgozás céljának. Az adózás egy olyan dolog, ahol megfelelő ösztönzőket nyújthatunk. És az összes politikai párt ezzel érvel, hogy az adózást igazából ne a munkára, hanem a nyersanyagokra tegyük át. Mivel nyersanyagokról beszélünk, akkor ez logikus. Tehát itt nem több adózásról, több adóteherről beszélünk, hanem az adóteher elmozdításáról. Tehát, hogy ne a munkát adóztassuk meg, hanem eh, az anyagokat, a forrásokat. Éppen ezért eh, üdvözlöm itt az erőteljesebb nyelvezetet, és eh, a pártunk pedig támogatni fogja ezt, hiszen a konkrét politikák megvalósítására jusson pénz. Tehát köszönöm az előadónak, és örülök, hogy segíthetünk majd. Köszönöm szépen. Most pedig az álnyék előadóknak adom meg a szót, kettő, kettő és fél percre korlátozom a hozzászólás, a bizottság is kapjon még szót, hogy az időt is tartsuk. Hübner asszony. <clears throat> Dziękuję bardzo. E, strategia... Köszönöm szépen nyersanyagokkal kapcsolatos stratégia nagyon fontos kérdés az Európai Unióban. Tudjuk, hogy a természetes nyersanyagok kimerülő félben vannak, tehát a politikákat, a szakpolitikákat annak megfelelően kell kialakítanunk, hogy nehogy rablógazdaság alakuljon ki. Hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy a forrásokat megfelelően használjuk fel. A jelentés kapcsán úgy gondolom, hogy az jelentés számos olyan elemet tartalmaz, amelyet támogatni tudunk. Ugyanakkor szeretnék a felhasznált termékekre is koncentrálni. Ezeket ugye gyakran hulladékként kezeljük, és a szókincsünkben igazából csak azt nevezném hulladéknak, amit nem lehet nyersanyagként felhasználni, hogy új termékeket hozunk belőle létre. Ha úgy értelmezzük, hogy minden olyan termék, amelyet felhasználtunk, akár csak ha részben is újra lehet hasznosítani, és a maradékanyagnak egy része a hulladék, akkor azt hiszem, hogy többet tudnánk ezekből a termékekből újrahasznosítani, és akkor az újrahasznosítás is jobb lenne. Aztán a különböző berendezéseknél ugye a garanciákról is beszéltünk, ezek gyakran nagyon rövid időre vonatkoznak csak, és az ilyen berendezések, az ilyen gépek felhasználási ideje általában ugye 5-6 év, el kellene írnünk azt, hogy a gyártókra vonatkozó jogszabályokat hozzunk, amelyek értelmében a garanciális időszakot meghosszabbítanánk. De más megoldás is kínálkozik, hogyha például egy régi készüléket ugye visszaad az ember, például öt év elteltével, noha már lejárt a garancia, egy adott járműnél ezt megtesszük, de a járművet még fel lehet használni, akkor ismételten eladják ezt a járművet. Arról is beszélünk, ugye, hogy a természetes nyersanyagok, ezeket úgy kell felhasználni, hogy ez környezetbarát legyen. Elképzelhetetlen, hogy egy adott termék előállítási folyamata, illetve ennek költsége a környezetre nézve káros, és olyan káros a hatása, hogy az mindannyiunkat veszélyeztet. Arra kell koncentrálnunk, hogy a források felhasználásával kapcsolatban ne járuljunk hozzá a környezet károsításához, hiszen a környezetet a jövő nemzedékeinek kell megfelelő állapotban átadnunk. És úgy gondolom, hogy a nyersanyagok felhasználása azt is tartalmazza, hogy a hulladék definícióját módosítjuk, és így minden terméket nyersanyagként is fel lehet használni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pródi úr. Köszönöm szépen, Lennak asszony. Én azt gondolom, hogy sokkal több időt kellene ennek a témának szentelni, hogy részletesebben tudjuk vitatni. De minden esetre a téma a fenntarthatóságra is felhívja a figyelmet, és ezzel ugye a középpontban. A változások, amelyeket végig kell vinnünk, amelyeket meg kell valósítanunk. Van jogunk a nyersanyagokhoz való hozzáférési jogunk. Ezt kell garantálni a mai és a jövőbeli generációk számára. Ez az alapja a fenntarthatóságnak. Emellett szükségszerűségül is szó van. Szükség van arra, hogy a nyersanyagokat hatékonyan használjuk fel. Ugyanakkor az anyagi szempontoktól el kellene távolodnunk, hiszen társadalmunk csak az anyagok felhasználásával foglalkozik, a GDP állandó növekedés érdekli, és hát itt van az első ellentmondás a civilizációnkban. Itt a nyersanyagok létének határához éltünk el. Ezt a kérdést kell megvitatnunk. anya nyersanyagkészleténk ugye végesek. Nos, azon is el kellene gondolkozni, hogy hogyan lehetne a termelést kevesebb nyersanyagból megvalósítani. Vannak olyan anyagok, hatóanyagok, amelyeket pazarló módon használunk fel, a foszforra gondolok például. Talán hét évre elegendő foszforkészlet van. De nagyon sokat használnak fel a műtrágyánál, és ez azt jelenti, hogy elpazaroljuk. Mert ezeket szétosztjuk, ezeket az anyagokat a környezetben. Ami a vegyi anyagokat illeti, ott és úgy gondolom, hogy pazarlóan használjuk fel az agrárágazatban. Éppen ezért ezt, ezt át kellene gondolni ezt. Hogy lehet a különböző anyagokat újra hasznosítani? Itt gyakorlatilag különböző példák vannak a fejemben. Például ezek a ritka nemes anyagok, az arany, azt hiszem, hogy nagyon nagy vonalon használjuk fel, például megnézzük a mobiltelefonjainkat. El kellene ezen gondolkodni, mert egyszerűen a fenntarthatóságról van szó a társadalmi fejlődés során. Ezeket a dolgokat, ezt a perspektívát ki kellene terjeszteni más tényezőkre is a GDP mellett. Köszönöm szépen, Kár Szlőtel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én is a nyersanyag hatékonysági célokkal foglalkozni Jó a jelentés, de van itt egy pont, ahol világosnak kell lennünk. A hagyományos logika. Az, hogy vannak terveink, van növekedési tervünk, van egy paktumunk is, azonban nagyon fontos tudni olyanokat, hogy Kína rengeteget fektet be az infrastruktúrába, India ugyanezt fogja tenni az elkövetkezendő években. Tehát amennyiben globális anyaghatékonyságról van szó. Az én országom, Svédország viszonylag jó anyaghatékonysággal rendelkezik, mert kiszerveztük a termelést. Tehát igazából a forrás igényes termelés kikerült Svédországból, éppen ezért nálunk jók a mutatók, a globális szinten ez nem lehetséges. Itt létezik egy kihívás, és egy kicsit hatékonyabbak leszünk minden évben. De hogyha használjuk ezt a hatékonyságot, hogy a növekedés alapú gazdaságot folytassuk, akkor mi lesz a kibocsátás hatékonysággal? Vannak jó céljaink, Azonban igazából a növekedés alapú megoldás, a munkahelyteremtés és a kibocsátás csökkentés ellentmondásban állnak egymással. Tehát lehetetlen 6%-os anyaghatékonyságot elérni, amennyiben mindkét célt követjük tehát. Munkahelyteremtés, növekedés, kibocsátás csökkentés és anyaghatékonyság. Tehát nem tudom, hogy a stabilitás és növekedési paktum a megfelelő eszköz Európa számára. Esetleg eh, megnézhetnénk a globális források lehetőségét, és nézzük meg, hogyan lehetne például csökkenteni a munkaidőt. És eh, ezt is figyelembe kell vennünk, például az anyag hatékonyság kibocsátás csökkentés tekintetében. Nézzük meg, hogy hogyan fejlődnek az országok. Ez egy nagy dilemma. Igazából a lényeg az, hogy munkahelyeket akarunk, kevesebb kibocsátást, anyaghatékonyságot, de nézzük meg, hogy mi a fő cél, és próbáljuk azt elérni. Köszönöm. Linda McEwen. Köszönöm, röviden fogalmazok csak. Köszönöm Juditnak ezt a jelentést, mert számos helytálló felvetése van. A kilences ponthoz szeretnék szólni, nagyon örvendetes ez szerintem, mert ha megfontoljuk, az általunk felhasznált erőforrások nagy része, egy jelentős része a szegény országokból érkezik, és biztosítanunk kell azt, hogy bármit is teszünk Európában, ez ne rontsa, ne nehezítse azok életét, akik előállítják ezen nyersanyagokat, akik kitermelik őket. Tehát ennek az aspektusnak is a nyersanyag stratégia során figyelmet kell szentelnünk a második felvetésünk pedig, amiről ugye Karl Heinz és Gebrandi úr is már szólt. Ez a mi belső politikáinkat illeti némi iránymutatást szeretnék a bizottságtól, mert én például találkoztam a közelmúltban üveggyártókkal, és nagyon sok üveget összegyűjtenek az újrahasznosításhoz, egészen addig, amíg a helyi hatóságok az én szavazó körzetemben döntést hoztak, és ugye ahelyett már, hogy az embernek el kell vigye az üvegét egy adott, hely, egy adott helyre, ezt helyben összegyűjtik összegyűjtik, összekeverik az üveget a műanyaggal, tehát amikor az üveg eljut az újrahasznosítási helyre, nem lehet felhasználni, hanem csak az utak felszínét, az utak burkolatát tudják ezzel javítani, hiszen, a, hiszen közösen folyik az üveg és a műanyag összegyűjtése. Tehát gyakran egy adott szakpolitikai cél ellentmond egy másik célkitűzésnek. Meg kell határoznunk tehát, hogy mi a legjobb eljárás, hogyan tudjuk hatékonyan kezelni a hulladék újrahasznosítását. Jó-e az, hogyha mondjuk a helyi önkormányzat mondjuk két külön járművet küld a hulladék összegyűjtéséhez, meg kell néznünk, hogy milyen költséggel jár a hulladék összegyűjtése, amikor az alapvető szolgáltatások megfizetése is nehézkes, amikor mondjuk választaniuk kell az újrahasznosítás és az idős gondozás költségei között. Tehát áramvonalasítani kell ezen kérdéseket, mert vannak dolgok, amelyeket könnyebb megoldani. Si. Köszönöm szépen, Áder úr. Rapidement, s'il vous plaît. Gyorsan, ha lehet, kérem. Rövid leszek, elnök asszony. Annak ellenére, hogy különböző pártban vagyunk, szeretnék az előadónak a segítségére lenni egy példával. Tavaly nagy többséggel fogadtuk el, a szocialisták is támogatták egyébként ezt a kezdeményezést, hogy tiltsuk be a cianidos bányászati technológiát Európában, vagy legalábbis az Európai Unióban. Ezt nagy többséggel elfogadtuk. A másik oldalon hosszú-hosszú hetek, hónapok óta beszélünk, Karl-Heinz Florenz úr az imént is szóba hozta az elektronikai hulladékok hasznosításáról. Hogyan jön ez a két téma egyszerre? Hogyan kapcsolható össze? Ha az elektronikai hulladékok összegyűjtésénél és újrahasznosításánál javul a hatékonyság, akkor ugyanakkor a mennyiségű elektronikai hulladékból 150-szer több aranyat lehet kinyerni, mint egy tonna kőzetből. De még egyszer mondom, tehát egy nagyon rossz, elavult technológiával, amit most használnak a színötös bányászati technológiánál, egy tonna kőzetből két gram arany nyerhető ki. Ugyanígy egy tonna elektronikai hulladékból, mondjuk mobiltelefonból, ennek a mennyiségnek a 150-szerese, tehát 300 gram arany nyerhető ki. Én annak, azok, azokkal a véleményekkel értek egyet, hogy egyszerre kell az ösztönzést és a kényszerítést alkalmazni, az egyik oldalon szerintem itt kényszeríteni kell minden eszközzel az elavult technológiák betiltására, ugyanakkor pedig a létező vagy fejlesztésre váró új technológiák megtalálására kell ösztönözni, és akkor ez a nyersanyagok újrahasznosítását, a különböző termékeknek az újrahasznosítását szerintem megfelelő módon szolgálja. Pontosan kettő perc, elnök asszony. Köszönöm szépen. Most pedig gyorsan megadom a szót a bizottságnak. Köszönöm szépen, Áder úr. Nagyon hálásak vagyunk ezért, hogy betartott az időt. Kármaló úrnak adom meg a szót a bizottság részéről. Thanks, uh, Madam Chairman. Uh, I try to, uh, uh... Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálok uh, röviden reagálni és pontonként uh, kitérni a hozzászólásokra. Először is Merkis asszonynak köszönjük ezt a rendkívül jó kiinduló pontot, a jelentést. Először is valóban a nyersanyagokra vonatkozó közleményünk nem csak az ásványanyagokra terjed ki, hanem amit ön biotikus erőforrásoknak is nevez, tehát a gumi és a fa is ide tartozik, ahogyan ezt ön is említette. Egy másik megjegyzés. A bizottság három pillérrel dolgozik, és ami itt szerepel, ezt mi gyakorlatilag a harmadik pillérnek tekintjük. És igazából nincs prioritás a különböző pillérek között, hanem mindegyik értékűnek számít. Tehát a harmadik pillér ez a nyersanyag hatékonyságra vonatkozik, de ez nem jelenti azt, hogy egyik pillér fontosabb lenne, mint a másik. A második kérdés a célokra vonatkozott. Osztjuk az itt elhangzott nézetek jó részét arra vonatkozóan, hogy nehéz számszerűsíteni a hatékonysági célokat. Ez nem azt jelenti, hogy mi nem támogatnánk a nyersanyag hatékonyságot, hiszen a bizottság elfogadott eh, egy ezzel kapcsolatos eh, közleményt és egy úti tervet is eh, kidolgozunk, de egy szám meghatározása nehézkes, hiszen általános számot meg lehet állapítani, de kérdés, hogy rendelkezünk-e a kellő metodológiával, hogy ezt megtegyük. Nem jobb esetleg eseti alapon eljárni, például az újrahasznosítás tekintetében. A közelmúltban ugye a bizottság meghatározott célkitűzéseket, az építőipari hulladék hasznosításával vonatkozóan. Esetleg jobb, hogyha eseti alapon járunk el, mert ez jobban tükrözi a valóságot. Ugyanakkor nem az a célunk, hogy egy átfogó, általános számot szabjunk meg, mert ez nem tűnik realisztikusnak. A hatos felvetés. Említett itt ugye a nyersanyagok forrását és egyfajta felügyeleti láncrendszert említ. Nem igazán egyértelmű, hogy mire gondol, de amikor ugye a FLECT, az erdészeti jogszabályok példáját említi, itt is szerintünk jobb az eseti alapon való eljárás. Például, azt hiszem, hogy a 9-es pontban utal a különböző válságövezetekből származó ásványkincsekre. A bizottság még nem dolgozott, nem helyezkedett végleges álláspontra, folyik a munka ebben a tekintetben, de szerintünk esetenként kellene eljárni. A nyolcas pont a biológiai sokféleség, valamint a gazdaság és a környezet összehangolása. Ez a szakpolitikánk középpontjában áll, általánosságban ez elmondható, és hangsúlyoznám, hogy tavaly iránymutatást adtunk ki a Natura 2000-rel kapcsolatosan, és a célunk pontosan az, hogy iránymutatást adjunk a tagállamoknak, illetve a helyi hatóságoknak arról, hogy hogyan lehet ezt a két kérdéskört összhangba hozni. És végül, de nem utolsó sorban a 11-es pont. Itt ugye az adók jelennek meg, az erőforrásokra kivetett adó. Nos, jó néhány, valaki tett erre is utalást, és mi osztjuk ezt a nézetet. Egy adó kivetése, ami ugye egy költséget teremt, olyan költséget, amelyet nem a külső versenytársakra, a külső partnerekre helyezünk, ez gazdaságukra terhet jelent. Tehát esetleg egy nyersanyagokra kivetett adó, hogyha ennek az átfogó hatása a költségek szempontjából nem túl nagy, akkor talán tanulmányozhatjuk ennek a lehetőségét. Ehhez persze gazdasági elemzés szükséges, de legalábbis azt mondhatjuk, hogy hasznos lenne tanulmányozni. És végezetül valaki említette azt is, kérdezte, hogy milyen eszközeink vannak, milyen eszközöket használhatunk fel, hogy hatékonyabbak legyünk az újrahasznosításnál. Ez ugye nem a jelentésben szerepel. Gyorsan lehetne meg, gyorsan kellene megvalósítani az innovációs partnerséget. A parlament ugye foglalkozott ezzel, a bizottság is kidolgoz egy javaslatot az innovációs partnerségekre vonatkozóan a nyersanyagok felhasználása terén. Mi úgy gondoljuk, hogy ha valaki tényleg haladni szeretne, akkor ahhoz kell egy struktúra. Strukturált párbeszédet kell folytatni az érintett felekkel, a tagállamokkal, és az összes ma elhangzott kérdést akkor ott rendszerességgel kell megvitatni. Rendelkezünk a kellő technológiával ahhoz, hogy az újrahasznosítás aránya javuljon milyen szabványokat használhatunk fel, közbeszerzés van ezen a területen, tehát számos egyéb fellépés lehetséges. Ugye azt kérdezték, hogy milyen, kérdé- milyen in- milyen eszközeink vannak. Nos, számos eszközzel rendelkezünk, de ezeket rendszerességgel kell megvitatni, és nem utolsó sorban azt is meg kell nézni, hogy ez kivitelezhető-e. Hogyha csak néhány évente térünk vissza ezen kérdésekre, akkor az én meglátásom az, hogy egymást ismételgetjük. Tehát szerintem rendszeresen kellene párbeszédet folytatnunk mindezen kérdésekről. Kérdés, hogy mikor tudunk eredményt felmutatni most, három év múlva, vagy mikor. Tehát ez azt hiszem, hogy hiányzik, és hogyha szerintünk az általános nyilatkozatok helyett tényleges előrelépést szeretnénk tenni, ami számunkra kulcsfontosságú, és ugye támogatjuk az elhangzottakat, akkor kell egy struktúra, amelynek keretében megvitathatjuk ezen kérdéseket, és a, mi a döntéshozatalt is majd elősegíti. De ez pillanatnyilag hiányzik, tehát én ezt egy komoly kihívásnak látom. Köszönöm. Köszönöm szépen a szintézést, hogyha a jelentéstevő kér még egy szót esetleg. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Nagyon szépen köszönöm a konstruktív javaslatokat. Köszönöm szépen persze a bókokat is. Nagyon röviden, nagyon sok kérdést tettek fel. Röviden szeretnék válaszolni a kérdésekre. Vitázni majd le kell ülni legközelebb. Nyilván több pont érdeme vitát, amit Florenz úr említett. Igen, valóban helyes az, hogy nem kell hogy bizonyos célokat kitűzünk, és nem tudjuk őket betartani. Látnunk kell, esetről esetre kell elemezni a kérdés, hogy mi valósítható meg. Csak célokat kitűzni, öncélú ön célokat, ez nem. Az újrahasznosításnál, a recyclingnél pontosítani kell, nem elég az, hogy 70%-ot kell újrahasznosítani. Az a kérdés, mit akarunk ki nyerni a hulladékból. Három fázisba kell ö, osztani az újrahasznosítást, gyűjteni kell, ez a collection. Van egy előfeldolgozási fázis, utána pedig a finomítás, az összeolvasztás. A olvasztás három fázisú ez a történet. És minél több anyagot kell kinyerni a hulladékból. Világosá kell tenni azt, hogy hova akarunk eljutni. Nem arról az, hogy törünk, zúzunk. Az anya és anyag hierarchia. Szeretném ezt a vitát folytatni. Nem azt mondtam, hogy ezt rá kell bárkire kényszeríteni, csak tudatában kell lennünk annak, hogy különbözőképpen lehet felhasználni az anyagokat, és néha a felhasználása nem a leghatékonyabb. Olyan világra van szükségünk, ahol az anyagokat a lehető legjobban használjuk fel. Mert van konkurencia a különböző anyagfelhasználási formák között. Florenc úr említette a McDonald's játékot, és a szél ö, majmot, igen, vagy szélturbinát, tudom, tudok róla. Hogyha most mentőautónk van, és nem szél, szélmalmunk, hát biztos van azért helyettesítési lehetőség, erről még azért vitázzunk kell. Ami a díjat, az adót illeti, nem akarok adókat egymásra építeni, nem akarok senkire semmit sem kényszeríteni. Milyen eszközökre van szükség? Hát ide tartoznak a pénzügyi eszközök, ezek fontosak az ösztönzők. Ösztönözzenek, lelkesítsenek, és természetesen el is kell rettenteni az embereket. Nem hiszem, hogy a nyersanyagok megadóztatása, megadóztatása a mód. Hogyha olcsóbb a munkaerő, sok mindent meg lehet javítani. Van, aki inkább új terméket vásárol, nem javítatja meg a régit. Sokszor a javítatás drágább, mint egy új termék vásárlása. Hát ezen változtatni kell. Gebrandi és más kollégák. Hát igen, a biodiverzitás fontos téma. És itt holisztikus megközelítése van szükség, nem fragmentációra. Most itt vannak a nyersanyagok, aztán most akkor foglalkozunk a biodiverzitással, aztán a természetes anyagok hatékony felhasználásával nem szabad így különvenni. Egy nagy csomag részévé kell tenni ezeket. Nem szabad szétforgácsolódni, csak azért, mert 27 különböző biztosunk van. Én a bizottsághoz intéznék felhívást, továbbra is a holisztikus megközelítést tessenek választani. Ha nem így volt eddig, akkor kérem ezután így kellene eljárni. Ami a jogi oldalt illeti. Ha többet akarunk, néha hiányzik a megvalósításnál néhány dolog. De mi értelme valami újat felépíteni, hogyha a saját házunk tája körül nem raktunk rendet? A mostani irányelv átültetése döntő fontosságú. Az elnök asszony félbeszakítja és kéri az előadót, hogy lassan fejezze be gondolatait. Az előadó folytatja. Nos, ami a lerogókat illeti, nem szabad. Nos, Áder úr, a tolmácsolás, nem lesz tolmácsolás, mondja az elnök asszony. Jó, akkor zárom angolul, mert nem lesz tolmácsolás, sem baj. Azt hiszem, hogy nem sok különbség, nézeteltérés van, szükség van ö, eszközökre és lerakókra és adózásra, és várom ezt a vitát. Egy utolsó szó, ami az innovációs partnerséget, illetve a bizottság említett, az egésznek a lényege az, hogy nem láttuk ennek a partneri együttműködésnek a tartalmát. Szeretném látni, támogatom, de nem tudom, hogy mi a tartalma. Mit kell támogatnom esetleg, ha kitérne e, erre egy következő alkalommal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen a tolmácsainknak, hogy egy kicsit tovább maradtak. A módosítókat mm, déli 12 óráig, május 27-én kell leadni, június 30-án szavazunk, és szeptemberben plenáris ülésen. Új étvágyat és délután találkozunk!